Mesdames, Messieurs, je vous remercie de prendre place afin que nous ne prenions pas trop de retard. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkit arra kérek, hogy foglaljon helyet. 5 perc késésben vagyunk, nagyon sűrű a napi rendünk. Robert Bré úr hangját eddig még nem hallhattuk, úgyhogy nagy öröm számunkra, hogy ő fogja majd a következő pontot felvezetni. Tegnap a következő döntések születtek, amelyeket önöknek kell ratifikálniuk. Svoboda úr lett a két jelentés előadója a tagállamok nemzetközi egyezményekhez való csatlakozásáról, a um, károk, uh, kis uh, jellegű károk um, uh, kártérítéséért. A 2014-es szubszidiritási jelentésnek is ő lett az előadója. Zambaszki úr az egyenlő vízumeljárás jelentője lett. Ezen kívül a nemzetközi örökbefogadásokról a petíciós bizottság októberben fog majd tárgyalni, ezt követi majd a tanácshoz, illetve a bizottsághoz megküldött kérdések. Az ukrajnai misszió, amely szeptember 24-én és 25-én kerül sor, erre is kijelölésre kerültek a résztvevők, ezt követően pedig a saját kezdeményezésű véleménytervezet a foglalkoztatási bizottság részéről szintén 54 képviselővel megtartásra kerül. Köszönjük szépen a tájékoztatást, most pedig Lídia Geringer Édenberg asszonynak adom meg a szót, hogy ismertesse a jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr. Lengyelül folytatnám. Nagy örömömre szolgál, hogy lezárhatjuk mai nap ezt a munkát a kis követelések témájában, a határon átnyúló követelésekről van szó. A legutóbbi alkalommal trialógusról tájékoztattam önöket, amely nagyon sikeres volt, ma pedig szeretnénk szavazni. Az ülésünk után, a trialógus után az elnökséggel eh, lefolytattuk az eljárást, és eh, a tanácsban is eh, egyhangú volt a szavazás, ez nagyon jó. A jelentéssel kapcsolatban semmi kétség nincs, semmi kétség nincs, nem férhet ahhoz, hogy nagyon jó kompromisszumot dolgoztunk ki. Budai úrat, szeret, úrnak szeretnék köszönetet mondani, hiszen nagyon jó munkát végzett, és szeretnénk köszönetet mondani a politikai tanácsadóknak is, akik aktívan részt vettek a jelentés kidolgozásában. Továbbá szeretnék önöknek is köszönetet mondani, valamint a titkárságnak. Alex itt van ma is a körünkben, szeretnék neki külön köszönetet mondani az együttműködésért. Most pedig arra szeretném kérni a kollégákat, hogy szavazzanak és támogassák a jelentést, hiszen nagyon sikeres volt a trialógus a mi részünkről és a tanács részéről is. Köszönöm. Nagyon gyors volt, köszönjük szépen. Kedves kollégák, arra kérem önöket, hogy szavazzanak elektronikus módon, ha jól értettem. Igen, tehát elektronikus úton szavazunk. Geringer Odenberg asszony jelentéséről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Gratulálunk még egy demokráciában is jó leshet, hogyha megtapsolnak. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Most pedig áttérünk eh, Delva asszony jelentésére, akinek eh, azonnal megadom a eh, szót, amennyiben a áttérze és a beszélgetések ezt lehetővé teszik. Delva asszonynak adjuk meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A szabad áramlás közlekedés jogának az elősegítéséről szól ez a rendelet. A Néhány közikarat, jóváhagyásával kapcsolatos csak megszüntetéséről szól ez a rendelet, valamint a vállalatok képviseletéről. A jelentések, illetve a dokumentumok fordításának az egyszerűsítése. A harmadik pont többnyelvű éveknek a bevezetése, bevezetéséről van szó, valamint a belső piaci információrendszerek kiépítéséről szólt. A parlament az első olvasatban 2014 áprilisában elfogadta Repkai úr jelentését, aki ezen az ügyön dolgozott, ő már nem tagja a parlamentnek. Ebben a jelentésben, illetve a véleményben a e, parlament e, kiszélesítette a hatályt, e, és új dokumentumokat is bevett a hatályban, így például a szellemi tulajdon joggal kapcsolatos, valamint az ingatlan joghoz való joghoz, tulajdonjoghoz joggal kapcsolatos dokumentumokat is bevette a hatályba, valamint a diplomákkal, diplomákat is. Tovább kívántuk egyszerűsíteni a e, fordításokat, így például az, az ország, amely, amely megkapta a dokumentumokat, e, jogosult volt arra, hogy a származási országtól e, információkat kérjen, valamint a fordítási költségeket a kérelmezőnek kellett állnia. Ezen kívül számos többnyelvű formanyomtatványt is bevezettünk. A tanács két évig folytatta a tárgyalást erről a rendeletről, amely egy eléggé szerény kis rendelet, viszont meg tudja könnyíteni azon állampolgárok életét, akik egyik tagállamból a másikba költöznek. Most júniusra sikerült egy közös álláspontot kialakítanunk a tanácssal. A tanács egyetért azzal, hogy a hitelesítést törli, viszont minden harmadik országgal fent kívánja ezt tartani, ez teljesen elfogadható számunkra. És az az állampolgár, amely már hitelesítéssel rendelkezik, ezt használhatja, tehát a régi és az új rendszer együtt élhet tovább, viszont az állampolgár tájékoztatni kell arról, hogy most már nem köteles hitelesített dokumentumokat benyújtani. A tanács ismét korlátozta a hatályt kifejezetten a közokiratokra. Tehát csak az állampolgárokat érinti a rendelet, és a vállalatokat nem. Csupán néhány dokumentum tartozik a hatályba, így például a születési anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, illetve a gyermekek közikiratai ami a többnyelvű formanyomtatványokat illeti, lesznek ilyenek, viszont nem lesz önálló létjogosultságuk, továbbra is csupán a fordításhoz nyújtanak segítséget, tehát nem, nem helyettesítik ezek a többnyelvű formanyomtatványok a nemzeti közokiratokat, csupán segítségként léteznek a fordítások megkönnyítésére. Ami pedig a tagállami együttműködést illeti, itt az IMI rendszert alkalmazzák ennek megkönnyítésére. Öt év múlva kerül majd sor felülvizsgálatra a felülvizsgálati záradék értelmében a tagállamok együttműködését, tehát öt év múlva fogják felülvizsgálni. Mint láthatjuk, a parlament első olvasati álláspontjától ez a kompromisszum nagyon messze van, viszont ez egy első lépést jelent a koszikarakutok elfogadása, leegyszerűsítése felé. Itt csupán a dokumentumok elfogadásáról van szó, nem arról van szó, hogy automatikusan el is ismerik ezeket a dokumentumokat, hanem ö, arról van csupán szó, hogy a dokumentumokat hivatalos dokumentumként fogadják el, és eként lehet ezeket kezelni. A trialóguson ö, megismerhettük a jelenlegi helyzetet, hogy mennyire eltérőek az álláspontok, megpróbáltunk felvázolni, hogy hogyan tudunk majd előre haladni. Az árnyék jelentéstevő is tud majd erről esetleg több részletet mondani. A minden igaz, akkor szeptemberben lesz majd egy következő egyeztetés, amint jobban megismertük a tanács jelenlegi álláspontját. Most pedig várom a kollégák véleményét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérem még valaki szót a kollégák közül. Радев úr. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, както знаете... Kedves kollégák, mint tudják, júniusban a tanács egységes megközelítést alkalmazott a bizonyos hivatalos iratok elfogadása tekintetében az unión belül. Most azok az állampolgárok, akik más országba költöznek, rengeteg időt és pénzt veszítenek, amíg a az iratok hitelességét bizonyítani tudják, mert hitelesített fordítást kell benyújtaniuk. A tanácsnak a megközelítése további előrelépést tesz lehetővé, ugyanakkor nagyon korlátozta a rendeletnek a hatáját, és nagyon sok dokumentumot kizárt ezekből, amiket pedig szerette volna az Európai Parlament és a tanács is, hogyha szabadon használhatók lettek volna. Ez komolyan aláaknázza azt a célt, amit el szeretünk volna érni. Annak érdekében, hogy a nyelvi korlátokat enyhítsük, a tanács a ö, többnyelvű standard lap, ö, nyomtatványokat kívánta felhasználni, amik eredményeként nem lenne szükséges a ö, fordítás, de 12 dokumentből, ami történt volna, azok valójában csak négynél fogadták el a többnyelvűséget. Ez valószínűleg változni fog. A tanácsnak ez az általános megközelítése volt. Nagyon komoly tárgyalások folytatottak a oldalú tárgyaláson, az árnyék jelentéstevőkkel és jelentéskészítővel. Valószínűleg tudunk egy kicsit előrelépni annak érdekében, hogy ne bonyolítsuk, hanem egyszerűsítsük az állampolgárok mindennapi életét köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Van-e más, aki szót kér? Nos, nagyon rövid vélemény, csere vagy eszmecsere volt ez. Amennyiben valóban így áll a helyzet, és Delva asszony kíván még hozzászólni, akkor vé. Köszönöm szépen ezt a rövid eszmecserét. Én arra a következtetésre jutok, hogy akkor folytathatjuk a tárgyalást, és meg fogom kérni az illetékeseket, hogy szeptemberben majd részletesebben vitassuk ezt meg. Arra szeretnék csak emlékeztetni, hogy délután Brácz úr, a ö, luxemburgi miniszter itt lesz, és feltehetünk majd neki kérdéseket ö, ezzel az ügyel kapcsolatban is. Tehát az elnökség, ha jól ö, tudom, nem ö, most fog szólni, hanem majd délután. Elnök, köszönöm szépen a tájékoztatót. Én valójában nem látok senkit, aki szót kérne. Kimerítettük a délelőtti programunkat, és akkor jó étvágyat kívánok Önöknek!